meine sehr geehrten Damen und Herren! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ő felsége, az Európai Parlament képviselőinek nevében szívből köszöntöm Önt Strasbourgban. Ez az Ön negyedik látogatása, és jel arra, hogy milyen nagyra értékeljük Önt, és milyen barátsággal fordulunk önhöz. És ön a, házira, a ház felé és az Európai Unió állampolgárai felé. Remélem, hogy delegációja is eh, itt van, mindenkit szeretettel üdvözlök, különösen a Jordán Parlament két házának elnökeit, a szenátus és az alsóház elnökeit. Külön öröm számomra, és számunkra, hogy kilenc fiatal jordán diák is itt van, és a tribünről figyeli a megbeszélésünket, őket is szívből köszöntjük. A parlament nevében szeretném megismételni, mindazt, amit a parlamentben amúgy is gyakran emlegetünk, de a jelenlétében szeretném megismételni. Mélységes mély együttérzésünket szeretnénk elmondani. Moaz a légierő tisztjének szörnyűséges halála miatt, meggyilkolása miatt. Együttérzünk önök, önökkel, rokonaival, mi mellettük állunk, megrökönyödtünk a szörnyű híren, a fiatal pilóta meggyilkolásán és a szörnyű képeken, amit ezekről láttunk. Az, hogy emberek milyen szörnyűséges tettekre képesek, az határtalan. Az úgynevezett iszlám állam barbár tettei mindannyiunkban szörnyűséget váltanak ki, undort és elutasítást ellentmond mindez azoknak az értékeknek és normáknak, amelyek összekötnek minket. A, terroris, a terrorizmus, a terroristák és a polgárháború szörnyűségei elől való menekülés Szíriában, szomszédos országaiban odáig vezetett, hogy több mint egy millió szír menekült talált védelmet Jordániában. Az Európai Parlament csodálattal néz a Jordán nép nagy, szív, nagy lelkűségére, és meleg szívére, és tisztában vagyunk azzal, hogy milyen kihívások elé helyezi mindez országukat. Engedje meg, felség, hogy hogy képviselőtársaim nevében szolidaritásunkról, támogatásunkról biztosítsam önöket e nehéz időben. A gazdasági és politikai reformok útján Jordániát támogatni kívánjuk. Felség ön, ön volt az, aki a reformokat elindította, és ezzel népének kívánságára változásokat vezetett be. Felismerte, hogy a reform a béke és az emberi jogok tisztelete sokat adhat önöknek is a régióban. A Nemzeti Szövetséggel szemben, amely az úgynevezett iszlám állammal szemben alakult, partnerséget ad Európai Uniónak és Jordániának. Szeretnénk, hogyha Jordánia biztonságos környezetben élne ön, felség sok éve döntő mértékben járul hozzá ehhez. Ahhoz, hogy a régióban a biztonság érezhető legyen. E napokban is az ön országa vezető szerepet játszik abban, hogy a terror csapatokat térdre kényszerítse. Az az elhatározottság, amelyel a gyűlölettel és szélsőségekkel szemben szembenéz és kiáll, mindannyiunk tiszteletét kiváltja. A régió rendkívül nehéz időszakában Jordánia továbbra is toleráns ország maradt, melyben az emberek vallásuktól és hitüktől függetlenül békében tudnak együtt élni. Az, hogy részt vett a párizsi emlékmeneten, a Charlie Hebdo áldozatainak emlékmenetén szintén azt mutatja, hogy kiáll ezen értékek mellett, és ezért is köszönetet mondunk önnek a ház egészen nevében. E jellel újra megmutatta, hogy Jordánia a terrorizmus ellen a tolerancia, a béke és a tisztelet oldalán áll. És felség végül is legutóbb lehetősége volt arra is, hogy beszéljen arról, hogy fáradhatatlanul kiáll az izraeli-palesztin konfliktus békés megoldása mellett. Az azonos értékek és normák összekötik az önországát velünk, és ezek azok az értékek, amelyekkel a nehéz időkben közösen kell élnünk. Az igaz barát nehéz időkben mutatkozik meg. Nagy büszkeséggel mondhatjuk, hogy Jordánia és Jordánia királya barátunknak nevezhető. Köszönöm szépen, felség, megadom önnek a szót. mr president distinguished members thank you very much. jordan treasures its long ties of friendship. tisztelt elnök úr tisztelt képviselők! jordániát nagyon hosszú barátság köti össze ezzel az intézménnyel. szeretném megköszönni a mai meghívást. engedjék meg hogy köszönetet mondjak a Strasbourgi strasbourg lakosainak hogy ilyen melegen láttak vendégül Strasbourg szimbólum, a háborúból a békébe való átmenet szimbóluma, illetve Európa egységességének a szimbóluma. My friends. Kedves barátaim, az emberek ott élnek jól, ott boldogak, ahol kölcsönös ahol kölcsönös a bizalom, ahol kölcsönös a tisztelet. Ezen alapul a civilizáció és ezen alapul a jövő is. De minden egyes generációnak meg kell tanulni az együttélést. Csak akkor érhetjük ezt el, hogyha odafigyelünk, és hogyha teszünk érte valamit. És ez többet jelent, mint a biztonsági intézkedések. Az emberiségnek fel kell vérteznie magát gondolatokkal, igazsággal, gazdasági és szociális befogadással. Ma különösen fontosak ezek a kihívások terroristák támadják meg világunkat, akik könyörtelenek. Nem a hitük motiválja őket, hanem a hatalom. Országokat és közösségeket zúznak össze szektárius konfliktusok, konfliktusokban, és szenvedést mérnek a világra. The savage murder by Daesh. A Daesh egy Jordán pilótát gyilkolt meg. Ezen fölháborodott az összes Jordán, és az egész világ is elszörnyedt tőle. Jordánia válasza gyors volt, komoly és, elhatá- és ö, eltökélt. Ezt a harcot folytatni fogjuk. Mi és más arab és muzulmán államok nem csak a népünket védjük, hanem a hitünket is. Ez egy olyan harc, amelyet a muzulmán népeknek kell megvívnia leginkább. This is a fight with... Ez egy iszlámon belüli harc. Ugyanakkor a szélsőségesség veszélye globális. Ezt így is kell tekinteni. A fenyegetettség, a veszély nem csak Szíriában és Irakban van jelen lesújtott Líbiára, Jemenre, Sínai félszigetre, Malira, Nigériára, Afrika szarvára, Ázsiára, Amerikára és Ausztráliára is. Európa is szörnyűséges támadásokat szenvedett el, és hihetetlen bátorságról tett tanulbizonyságot. A barátaik önökkel vannak. Januárban Rania és jó magam csatlakoztunk ahhoz a több ezer emberhez, akik Franciaországban az erőszak és a fenyegetés ellen mentek utcára. Barátaim, vannak olyanok ma Európában, akik emlékeznek arra, hogy mi történt az 1930-as évek végén, emlékeznek a világháborúra, az agresszív, expanzionista ideológia miatt, amely gyűlöletre alapult, és amely az, emberiség, az emberiségnek a lényegét vette semmibe. Európa háborúja világháborúvá vált. Ma hasonló háborút vívunk. Az expanzionista ideológia ellen harcolunk, amelynek a lényege az a gyűlölet. Isten és a vallás nevében követnek el állítólag gyilkosságokat, de semmilyen vallás nem tolerálja ezt. Az iszlám értékeit és az emberiség értékeit sem tartja tiszteletben a terroristák elképzelése. Az egységességünk múlik az, hogy győzedelmeskedünk-e. Európa szerepe alapvető fontosságú. Csak együttműködésünk, együttműködéssel érhetik el azt a régióink, hogy megállítjuk a terroristákat, és véget vetünk az ideológiájuknak. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megújítsuk azt a kölcsönös tiszteletet, ami összeköt minket, és ami életben tart minket. Fontosnak tartom, hogy leg, különösképpen a fiatalakat inspirálják az közös értékeink, hogy kiálljanak az erőszak ellen, és békét, és egy inkluzív társadalmat teremtsenek. Azt hiszem, hogy három területet kell különösen kiemelnem. Az első, hogy a vallások között kialakuljon a kapcsolat. Az embereket ott kell elérni, ahol élnek. Minden társadalom alapköve a tiszteletteljes párbeszéd. Hogyha másokat megtámadunk, másokat kirekeztünk, hogyha másokat a meggyőződésük vagy a hitük miatt megtámadunk, az nem visz előre a jövő az egységességben és a tiszteletben rejlik, nem a megosztottságban, nem a sztereotípiákban. Európa nagyon fontos partner ebben. Sokat segített Európa abban, hogy az iszlamofóbiát megállítsa. Ez a méreg, ez a méreg azon alapul, hogy meg, hogy rossz gondolatokat, hamis gondolatokat terjesztenek, és ez nagyon jót tesz a szélsőségeseknek. Ezért fontos az, hogy mindenki pontosan értse, mit jelent muzulmánnak lenni. Én magam és más muzulmánokat, muzulmánok is már korai gyerekkortól kezdve tanuljuk azt, hogy a hitünk lényege az, hogy tiszteletteljesek legyünk, és mások, mások iránt is, másokat is segítsünk Mohamed próféta azt mondta, senki sem hisz, amíg nem szereti a szomszédját, úgy, ahogy önmagát is szereti. Ez jelenti a muzulmánság. És Isten nevében azt halljuk, Isten nevében kell ezt mondani. Minden nap, életem minden napján, minden nap elhangzik az a szájamból, hogy assalamu alaikum, azaz azt szeretném, hogy mindenkit megáldjon a béka. Ez, jel, béke, ez jelenti azt, hogy valaki muzulmán. Több mint ezer évvel ezelőtt, több mint ezer évvel a Genfi egyezmény előtt a muzulmán katonáknak azt mondták, hogy nem lehet gyerekeket megölni, nem lehet nőket, időseket megölni, nem lehet fákat kivágni, nem lehet papokat megölni, nem lehet templomokat lerombolni. Ezt tanították nekünk az iskolában. Nem lehet olyan helyeket lerombolni, ahol Isten imádják. Mecsetet, templomot, zsinagógát nem lehet lerombolni. This is what... Ezt jelent, ez jelenti, hogy a muzulmánságot. Ezt tanítom, ezeket az értékeket tanítom a saját gyerekeimnek is és ők is ezt fogják tanul, tanítani az övéiknek. Kedves barátaim! Sok országban keresztényeket és más kisebbségeket támadnak meg. Ez nagyon elszomorít, ez az emberiség elleni, illetve az iszlám elleni büntet. Az arab keresztények a régiónk múltjához, jelenjéhez és jövőjéhez tartoznak. Jordan is a Muslim... Jordánia muzulmán ország, de mélyen gyökerezik a keresztény közösség is. Együtt a jordán nép oszthatatlan társadalmat jelent, akik barátok, partnerek, és együttesen építjük fel országunkat. A világban a muzulmánoknak nagyon fontos szerepe van abban, hogy értsük egymást. A mi hitünk szintén a kegyelemre, a békére és a toleranciára alapul. Minden egyes embernek van emberi méltósága, férfiaknak, nőknek, szomszédoknak és idegeneknek is. Azok, akik ezt nagyon kevesen vannak azok, akik ezt nem így gondolják, sokkal többen vannak azok, akik igazi hívők, 1,6 milliárd muzulmán van a világon, de Valójában a terroristák legfőbb célpontja a muzulmán világ, de nem hagyjuk, hogy túlszul egység a hitünket. My friends. Kedves barátaim, a második dolog, amiről szeretnék beszélni, az egy olyan nemzetközi rendszer, amely mindenki számára garantálja a tiszteletet. Sokszor hallom a kérdést, hogy a világ miért nem áll ki palesztinai, palesztina jogai mellett. A béke folyamat folytonosan megtorpan. Hadd mondjam el, hogy valójában mi is a helyzet. Egyre több az izraeli telepes, és egyre kevesebb a tisztelet a palesztinok iránt. Ez nagyon veszélyes. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi közösséget és a nemzetközi jogot kevésbé tiszteljük. Alapvetés, hogy politikai módon, politikai eszközökkel kell megoldani a konfliktusokat, nem erővel, nem erőszakkal. Nem erőszakkal. És mindez a szélsőségesek malmára hagyja a vizet. Ők kihasználják az igazságtalanságot, és külföldi harcosokat keresnek Európában és a világ más részein. It is time to think about the future. Azt hiszem, el kell gondolkoznunk a jövőn hogy ez a folytonos konfliktus újabb gyűlöletet fog szülni, újabb erőszakot és terrort fog szülni a világon. Hogy lehet egy ideológiai harcot vívni, hogyha nem látjuk a palesztin-izraeli béke jövőjét, megvalósulását? Országainknak össze kell fogni, és megfelelő lendületet kell adni a végső és mindent átfogó rendezés érdekében. Hölgyeim és uraim! A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, a remény megteremtése. A gazdasági bizonytalanság és a kizárás, a kizáró társadalom a radikalizációt erősíti. Azt gondolom, hogy az embereknek lehetőségekre van szükségük. Hogyha segítünk az embereknek, az a tiszteletet jelenti. Az Európai Parlamentnek tudatában kell lenni annak, hogy társadalmi és gazdasági lehetőségekre van szükség. És ez abban is látszik, hogy 2015 a fejlesztés éve. Jordánia számára a fejlesztés prioritás. Sürgős jelleggel munkahelyeket kell teremteni, reformokon keresztül javítani kell az életminőséget, és partneri kapcsolatokat kell kialakítani például önökkel. Jordánia nagyra tartja, hogy az Európai Unióval és tagállamaival, tagállamaival szoros kapcsolatban vagyunk. Elkötelezettek vagyunk, és az önök segítségével segít, szeretnénk azt elérni, hogy még szorosabbra fűzzük ezt a partneri kapcsolatot. Jordánia nagyon komolyan veszi azt is, hogy erkölcsi kötelezettségeink vannak mások felé. Ugyan a forrásaink nem túl bőségesek, de a jordánok tártkarókkal fogadják azokat a menekülteket, akik az erőszak elől menekülnek. Ahogy az elnök úr is említette, több ezer iraki keresztényt fogadtunk be tavaly, és 1,4 millió szír menekültet is befogadtunk, ez a mi lakosságunk 20%-át jelenti. összehasonlításképpen ez olyan, mintha Franciaország befogadné a teljes belga lakosságot. A mi kis országunk most a harmadik legtöbb menekültet befogadó ország a világon. És seg- szeretnék köszönetet mondani azért, hogy segítenek minket abban, hogy helytállunk, hiszen ez egy világméretű felelősség. Kedves barátaim! az önök támogatása üzenettel ér fel. Nem csak a jordánok felé, hanem mindazok felé, akik szeretnének békével előre haladni. Európa ezekkel az emberekkel van. régióink, népeink jobb partner nem is találhatnának, mint egymást. A történelem, a földrajz és a jövő összeköt minket. Ne engedjük, hogy bárki is szétválasszon minket hiszen közösen létrehozhatjuk azt a kölcsönös tiszteletet, amely a jövő generációkat fogja majd szolgálni. Köszönöm szépen! majestät den beifall müssen sie schon aushalten. er wollte. felség hogyha megtapsolják akkor ki kell állnia úgymond. Azt gondolom, hogy a ház még szívesen tapsolt volna önnek tovább. Már régen hallottunk egy ilyen bátorító beszédet ebben a házban. Köszönöm szépen a látogatását. Ön mindig szívesen látott vendég nálunk, és azt gondolom, hogy a a tapsukkal, azt jelezték, hogy ön mindazzal, amit mondott a régiójáról, az országáról, a személyes elképzeléseiről szívünkből szólt. Köszönjük szépen ezt a kitűnő beszédet!